Jó napot kívánok! Szeretnénk újra kezdeni a plenáris ülést. Vannak-e észrevételek a napi rendel kapcsolatosan? Nincsenek, akkor eh, újra veszem, hogy jóvá hagytuk a napi rendet. Nézzük a mai eljárásunk tartalmi részét. A külügyi fő megbízott jelenlétében tárgyaljuk az arab világ, Észak-Afrika, Szíria és Jemen helyzetét. Ashton asszony jönné a szó. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, amikor legutóbb beszéltem a parlament előtt május elején, azt mondtam, hogy állásfoglalás készülhet, de elsősorban a valódi cselekvésekre kell összpontosítani. Bengáziban azóta létrejött egy Európai Uniós hivatal, és most az újronnan szabadság ter, térnek nevezett téren található az Európai Unió zászlaja, ez már gyakorlati kötelezettségvállalás. Ez az iroda működik, minden héten érkeznek a szakértők, és azt próbálják feltárni, hogy hogyan tudjuk támogatni a helyi lakosság biztonsági igényeit, és hogyan tudjuk kiépíteni a civil társadalom kapacitásait. Múlt héten New Yorkban a csapatunk, amely egyeztett az ENSZ-ben Líbiával kapcsolatosan, szintén megkezdte a munkáját. A feladatuk, hogy Líbiában érvényesítsék a demokratikus alapelveket, köszönetet mondtak önöknek, nekem és az Európai Uniónak. Tudják, hogy mellettük leszünk az egész megbizatásuk alatt, és szeretnék még egyszer fejet hajtani a líbiai nép bátorság előtt Bazratában, Bengáziban, vagy bármely más területen. A rezsim elleni fellépésben 140 millió eurót nyújtottunk humanitárius segítség keretében a rászorultaknak, és továbbra is azon dolgozunk, hogy megoldjuk a konfliktust. Itt, ezen a héten Isztambulban egy kontaktcsoport, kapcsolattartó csoport találkozó lesz, és az ENSZ fő titkárral és az, a téma szakértőjével együttműködünk, és készülünk a Gaddafi rezsim utáni időszakra. A stratégia kell, hogy legyen a felépések alapja. Az Európai Uniónak komoly választ kell adnia az arab tavaszra, ezzel kész, ezt készítettük elő a tavaszi partnerségi tárgyalásokkal, ez kapcsolódik a szomszédsági politikához is, és örülök, hogy itt van a kor, kollégám, aki nagyon nagy részt vállalt a politika kialakításában, ő feladata, hogy biztosítsa ígéreténk teljesülését. Önök is tudják, hogy mik ennek a szakpolitikának az alapelvei, elszámoltathatóság, egyedi megközelítés egyes országok tekintetében függve, függően a körülményektől és az aspirációinktól, a terveinktől pénzügyi támogatásra is van szükség, és 1,2 milliárd eurót különítettünk el erre a következő időszakra nézve, a már 7 milliárdra, a 7 milliárdon kívül, amit már erre rászántunk. 7-8 milliárd eurót költünk az ilyen célokra, az Európai Befektetési Bank és az Újraépítés és Fejlesztési Bank részvételével. Egyértelmű a cél, egy mély és fenntartható demokráciát kell kialakítani, ezzel pedig gazdasági jólétet kell létrehozni. Nyilván ehhez élelmiszerre, biztonságra és munkahelyekre van szükség. Itt az ideje, hogy az intézmények és a tagállamok mindannyian eh, hozzálássunk ezeknek a céloknak a megvalósításához. Két további intézkedést is kívánunk tenni. Először is elősegítve a politikai hatékonyságunkat, láthatóságunkat, jelenlétünket. Speciális küldöttet küldünk a dél földközi tengeri térségbe, meg kell erősíteni az Európai Unió politikai hatását a régióban, dialógust indítani a civil szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel, szoros együttműködésben az Európai Parlamenttel. Másodszor egy munkacsoportot kell kialakítani, amely a saját munkánkat összehangolja, és az EBRD-vel is összehangolást biztosít más intézményekkel, pénzügyi szervezetekkel és nemzetközi partnerekkel, hogy ezek a kötelezettségvállalások valóságá váljanak összehangolt munkává. Ez a valóság a demokráciáról szól és a gazdaság fejlesztéséről. Tunéziában és Egyiptomban látjuk a gazdasági fejleményeket. Egyiptomban néhány hónappal ezelőtt beszéltem boltosokkal, hotelvezetőkkel, mindenki ugyanazt meséli, egyre csökkennek az idegenforgalmi bevételek és egyéb bevételek, bevételek. Nagyon fontos, hogy új életet leheljünk a gazdaságba. Nagyon fontos a lakásépítés, és támogatjuk a legszegényebb területeket a Kajró agglomerációjában, és 20 millió eurós programot indítunk ennek a támogatására. Segítünk Egyiptomnak a biztonsági ágazat megreformálásához. Európai Uniós megfigyelő missziót ígértünk a választásokra. Elgemárnak, Elgemár úrnak, a miniszterelnök helyettesnek, és elmondtam ezt, és a, nagyon fontos lesz az új alkotmánynak a megfogalmazása, amely az emberek védelmét tesz, helyezi első helyre. Szíriában hasonló a helyzet, készülnek a választásokra, és azt kérték tőlünk, hogy meg, választási megfigyelő missziót küldjünk. A biztonsági reforma regionális fejlesztési programok szintén úton vannak. A tunéziai kormány közben ugyan rengeteget dolgozik ezen, és a nők és a férfiak közötti paritás is megvalósul remélhetőleg. A nők hangját továbbra is hallatni kell, meg kell hallgatni, és Egyesek félelmükről tájékoztattak engem, amiatt, hogy részt vettek a tüntetésekben és a felkelésekben, és félnek a jövőtől támogatnunk kell ezeket a nőket, és világossá kell tenni, hogy nagyra értékeljük és tiszteletben tartjuk az elkötelezettségüket. Tunéziában szeretnénk a régióban élő nőket összefogni. Természetesen itt még több feladatunk van. női újságírókat, művészeket fogtak el, és ez nagy aggodalmat okoz számomra. Azonban leginkább a szíriai nép miatt aggódunk, akik a saját jövőjük kialakításában nem vehettek részt. Egy kis tüntetés indult helyi szinten korrupció ellen, ez nemzeti lázongássá nőtte ki magát, és és rengeteg, és nagyon nagy erőszakkal kell, hogy szembenézzen. Tegnap Hámában 11-en haltak meg, 10 ezer ember tartanak fogva, és ezeket az erőszakos cselekményeket elítéljük. Amióta legutóbb találkoztunk, kétszer is, kétszeresen is szigorítottuk a szankcióinkat a biztonsági, biztonsági tanácsban kívántak a partnereink fellépni annak érdekében, hogy megállítsák az erőszakot, előkészítsék a az átalakulást. Az elnök Bashar al-Assad ígéretei reformra vonatkozóan nagyon gyengék. Mindenféle párbeszéd befogadó jellegű, inkluzív kell, hogy legyen, és mindenkit, mindenki részt kell, hogy vegyen ebben félelem nélkül. Az európai delegáció Damaszkuszban van naponta találkozik, nagyon sok képviselővel és különböző személyekkel. Az ankarai delegációnk is tájékoztatást kapott arról, hogy rengetegen menekülnek Szíriából Törökországba, és a török kollégáink tájékoztatnak bennünket a török-szír határ helyzetéről. É, Libanon Ban pedig egy külön, egy külön bíróság folytatja a munkáját. Izraelre és Palesztinre, Palesztinre is ki kell utalnunk. E, a régió ban felmerülő változások e, arra ösztönözték e, Obama elnököt, hogy a palesztin megoldás lehetőségéről beszéljen. Én folyamatosan dolgozom ezen, Fayad, Abbas eh, és más elnökökkel együttműködve, eh, és az arab partnereinkkel, és igyekszünk eh, ambiciózus, előremutató utat felmutatni, és az Európai Unió és az Európai Parlament ebben vezető szerepet kell, hogy játszon. Az ENSZ, illetve Oroszország is válaszolt nekem a kvartetre vonatkozó levelemre, és ez Washingtonban lesz hétfőn, ez az ülés. A München, a müncheni eredményeket remélhetőleg folytatjuk. Először kerül arra sor, hogy mind a két oldalról a tárgyalók ott lesznek. Nem szeretném alá e, értékelni a kihívást, de e, mindenképpen egy olyan e, állásfoglalást szeretnénk elfogadni jövő héten, amely lehetővé teszi az izraelieknek és a palesztinoknak, hogy hogy hidat verjenek a két ország között, vagy a két régió között. Nem tudjuk, hogy mi lesz az ENSZ határozatban, nem tudom, hogy milyen, milyen eredménye lesz ennek, de illetve az Európai Parlament határozatában. Minden esetre én igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy egységes legyen Európa, egységes álláspontot képviseljen a tanácsi következtetések alapján. Azt is tudom, hogy a Gázával kapcsolatban milyen aggodalmak merülnek fel. Kétszer voltam a régióban, és tudom, hogy milyen a helyzet. Többször is hangsúlyoztam, hogy ki, meg kell nyitni a határátkelő helyeket, az embereket el kell látni, és biztosítani kell azt, a, azt Izrael biztonságát is, és erre kell koncentrálnunk. Az elmúlt napokban Izrael miniszterelnökével egyeztettem, és ő tájékoztatott arról, hogy különböző találkozókra került sor, de persze ez még nagyon sok feladatunk van. Görögország fel ajánlott a segítségét az humanitárius segítség nyújtása Marokkó és Jordánia esetében is a reformokat támogatjuk. Július 12-én a király nagyon fontos reformprogramot mutatott be, és folyamatos kapcsolatban vagyok velük, a külügyminiszterrel, legutoljára Jordániában jártam két hete. E, múlt hétvégén pedig Marokkóból kaptunk jó híreket, a referendum, e, amely új, egy referendumról, amely új alkotmányt vezet be, és a marokkóiak legitim kívánságait e, fogja majd megerősíteni, megvalósítani. Azt remélem, hogy a dialógus most kibővül és erősödik. Elnök úr, Marokkó teljes mértékben támogatjuk ebben a vállalkozásában. Algériában megszűnt a szükségállapot, az elnök reformot ígér, ezt most a gyakorlatba át kell ültetni. A külügyminiszterrel nemrégiben az EU-Algéria egyes ö, társulási tanácsban találkoztunk, ami Bahrányt illeti, az emberi jogi jogsértéseket felvetettük többször is, és ezt meg, er, erre utaltunk a Bahrájni királya való találkozó során is. A az orvosokkal való embertelen bánásmód elfogadhatatlan, és a halálbüntetések végrehajtása is. Remélhetőleg lesz, lesznek megfelelő előrelépések ezen a területen. Most azt gondolom, hogy megfelelő válaszok születnek a követeléseinkre. E, egyértelműen kell továbbra is fellépnünk, hogy a nemzeti párbeszéd tényleg megtörténjen. Ami pedig Jement illeti, politikai eh, zavargások, egyre rosszabb eh, gazdasági és pénzügyi helyzet. Az egyetlen előrelépés, ahogy azt az elnökkel is, ahogy erről az elnökkel is egyeztettem, mielőtt megsérült, az az, hogy valódi politikai átalakulásra kerüljön sor a e, golf, az öbölbeli együttműködési tanácssal együttműködésben. E, szeretnénk együttműködni az Egyesült Államokkal és a tanácssal, hogy megoldjuk a helyzetet, és e, ahogy Szaleh elnök felépül, át kell, hogy adja a hatalmat folyamatosan. És világossá tettük, hogy készek vagyunk további humanitárius és politikai, valamint gyakorlati segítséget nyújtani. De nem kell elmondanom még egyszer, tisztelt képviselők, hogy mennyire nehéz a helyzet Jemenben, és hogy mennyire aggódunk az itt élők élete miatt. Természetesen igyekszünk segíteni a választások előkészítését, de nem kérdéses, hogyha Jemen előre kíván lépni, akkor most kell megkezdeni az átalakulást. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hiszen folyamatosan támogatotta abban, hogy ezeket az alapvető demokratikus értékeket megvalósítsuk. Ez a parlament egyedül álló a demokrácia védelmében. Önök a demokráciákat képviselik, a polgárok erejét képviselik, a nyílt vita és a szólásszabadság értékeit. Nagyon jól tudják önök közül sokan, hogy milyen áldozatokkal jár a demokrácia építés. Önök nagyon sokat segíthetnek azoknak, akikkel én találkoztam nem régiben, az elmúlt hetekben és hónapokban. És segíthetnek nekünk abban, hogy hogy megtaláljuk a megfelelő utat a demokrácia felépítéséhez, és hogy eltegyek a tapasztalataikat a saját országaikból és a saját kihívá- önök előtt áll, állt kihívások alapján. Tudom, hogy önök is nagyon sokat, önök közül is nagyon sokan rengeteget küzdöttek a demokrácia megvalósulásáért. Bengáziban nagyon sok fiatallal találkoztam, egy olyan emberrel is, többek között, aki Kadafi börtönében ült 8 éven keresztül, azt mondta, hogy azt szeretnénk, ami önöknél már megvalósult, mindennapok demokráciáját. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Szala Franka úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ortega a híres gondolkodó beszélt arról, hogy egy olyan távolság alakul ki bizonyos szereplők között, amely egy kicsit hasonlít Kleopátra proféjához, de ez most minden esetre Európa számára történelmi döntési helyzet, válsághelyzet van, adósságválság, és egyéb területeken is válsághelyzet alakult ki a Schengeni térséggel kapcsolatosan és a NATO kapacitással kapcsolatosan is kétségek merültek fel. Az elmúlt két és fél évben megpróbáltunk két kézzelfogható eredményeket felmutatni. A bizottság alelnöke, a tanács elnöke, ön fő képviselőasszony is lépéseket tettek ennek érdekében, hogy közös közleményet adjanak ki a szomszédsági politikával kapcsolatosan. A kérdés az, hogy mi valóban a helyzet magaslatán vagyunk? Mit tudunk mondani azoknak az állampolgároknak, akik egyfajta hőmérőként tekintik a külpolitikát az Európai Unió helyzetével kapcsolatosan? Holnap elfogadunk egy állásfoglalást, és ezért emellett teszünk tanúbizonyságot a meggyőződésünk mellett. Sok sikert kívánok a munkájában, de nagyon valódi jelenléttel kell ezt, politikai jelenléttel kell felruházni ezt a munkát, láthatósággal, és meg kell tanulni a legnagyobb közös többszörös, nem pedig a legkisebbet. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony. Tisztelt főképviselő asszony, ön nagyon sokat dolgozott, és mi önt támogatjuk az az állásfoglalás, amelyet a parlam, amely a parlament elé került, azokról az országokról szól, Szíriáról, Bahreinről és Jemenről, amelyeket egy kicsit elfelejtettünk. Kettős célunk van ezzel az állásfoglalással. Az első az, hogy megtörjük a csendet, és a kettős mércét elkerüljük a régióban és azok, és, nem, és egyesek ismerik, hogy micsoda a véres elnyomásra került itt sor. A második cél pedig az, hogy az itt egy politikai teret hozzunk létre, amelyben nem történhetnek meg azok a, az erőszakos cselekmények, amelyekre sor került. Ezeket az állásfoglalásokat támogatja a legtöbb, legnagyobb frakció. Szeretnék néhány megjegyzést tenni. Az egyik megjegyzésem egy, lehet, hogy egyesek számára kicsit nevetségesnek tűnik. Nem szeretem, hogy a vil- arab világról beszélnek. Az állásforrás is megmutatja, és ön is tudja, hogy számos országról van szó, mindegyiknek más az identitása, Magreb, más országok és egyéb országok. El kell felejtenünk azt, hogy ezeket egyik alap alá vegyük arab világ címén. A másik a Szíria. Szíriában véres elnyomásra került sor, ez tényleg elfogadhatatlan és kegyetlen, és senkit nem kímél. Az állásfoglalás elutasítja ezeket az bűncselekményeket, amelyeket nem szabad büntetlenül hagyni és rengeteg menekült hagyja el Szíriát Törökország felé, és ők egy humanitárius folyosót, az ENSZ beavatkozását követelik, de ennyiben maradunk. De miért? Miért nem mentünk tovább? Miért nem segítettünk? Miért nem mondtuk ki azt, hogy, hogy távozzon Bashar al aki az egész elnyomó rendszer élén áll? Meg kell húzni a vörös határt, amelyet nem lehet átlépni politikai tárgy, tárgyalást akarunk Európa színeiben. Közben Szíria az erőszak áldozatává válik. A vallási kisebbségeket a szélsőségesek fenyegetik, többek között a keresztényeket is. Menjen csak el Damaszkuszba, főképviselő asszony, ne legyen ilyen távolságtartó. Valódi politikai gesztusra van szükség, valódi európai részvételre magas szinten, helyszínen, azt kérem, hogy próbálja meg ezt a lehetőséget megragadni. A harmadik megjegyzésem, ez nagyon általános, támogatjuk a külügyi szolgálatot, nagyon jó kapcsolataik vannak, de most nagyon-nagyon bonyolult ez az egész struktúra, a munkacsoport, a külügyi szolgálat, stb. Még mindig teszt alatt áll, próba alatt áll ez a külügyi szolgálat, és ezek az országok, amelyekben most lázongások indultak, ezek a adják a, a próbáját ennek a szolgálatnak. Minden jót kívánok önnek a munkájához, Ferrofstadt úr. Eston asszony, nem tudom, hogy látta-e az elmúlt órákban és az elmúlt napokban azt, ami a YouTube-on volt látható, döbbenetes képek, Szíriában lefilmeztek eh, jeleneteket Holmes utcáin, és egy bizonyos pillanatban, amikor eh, az elnöki milícia egyik eh, orvlövésze lő, akkor pontosan azt, aki a videót készítette, azt találja el. Tehát élőben lefilmezte a saját halálát. Ezt látjuk ezen a képen, a, az embernek, az embernek a halálát. Holmesban Holmes, Holmeshoz hasonló módon eh, gyilkoltak meg még valakit. Eh, ugye ez a Holmesi ember eh, föltette az internetre ezt a képet azért, hogy Szírián kívül is mindenki láthassa azt, ami Szíriában történik és egy Szírián kívül is mindenki lássa azt, hogy igen, mi még tovább folytatjuk a harcot, 1500 ember gyilkoltak már le, ez tömegmészárlás, és mi a világ mit teszünk, nézzük, ami ott történik de alapvetően nem teszünk semmit, vagy szinte semmit nem teszünk annak érdekében, hogy ezt megakadályozzuk. Tudom, hogy Szíria nem Líbia, itt nem egy ilyen frontvonal, amit meg kell védeni, ami ott történik, az teljesen más, mint ami Líbiában történik, és azt mondanám, hogy Szíria ebből a szempontból nehezebben kezelhető. De ez nem jelenti azt, hogy megtetjük azt, hogy amit jelenleg teszünk, a semmit. Tehát, hogy nem csinálunk semmit. Várjuk az ENSZ biztonsági tanácsának a határozatát. Hetek, hetek óta várjuk ezt, reméljük, hogy majd lesz talán valami kereszt áttörés Brazíliával, Kínával, oroszokkal, és nem lesz, nem történik semmi. A kérdés az, amikor látjuk, hogy ott helyben mi történik, és mindezt élőben látjuk ezeket a drámai jeleneteket egyrészt, Másrészt Brazília, Kína, Oroszország a biztonsági tanácsban mindent leblokkol, akkor tulajdonképpen másféle képpen kellene reagálnunk, saját magunktól kellene tenni valamit, nem várni arra, hogy a BT majd meghoz egy, raz, egy határozatot. A következő napokban erre nem számíthatunk, sőt a következő hetekben sem. Van egy javaslatom. Szerintem két dolgot tehetünk meg, amit ön is megtehetne amellett, amiről már eddig szó volt. Először is bővítse ki azoknak az embereknek a listáját, akikre a szankciók vonatkoznak. Jelenleg 30-an vannak ezen a listán, ebbe ez az ENSZ lett egyeztetve, a nemzetközi közösséggel, az USA-val, az Európai Unió egyetértve állította ezt össze, de szerintem mindazt a 200 családot vegye fel erre a listára, akik hatalmon voltak Szíriában, és akik még mindig támogatják Assadot még mindig pénzt keresnek ennek a rezsimnek köszönhetően. És azt hiszem, ennek a 200 családnak tudható be az, hogy azt még mindig ott van. És ennek a 200 családnak köszönhető az, hogy a mészállás folytatódik. És emiatt a 200 család miatt van az, hogy ilyen orvlövészek, akit ugye a YouTube-on, az interneten lát, láthatunk, ártatlanokat lőnek agyon tehetünk többet is, mint hogy csak várjunk, várjunk hetekig arra, hogy megszülessen egy határozat a biztonsági tanácsban, ami nem nagyon akaródzik megszületni. És ezt a szankciókat, a vagyonbefagyasztást, az utazás tilalmát terjesszük ki erre a 200 családra, akiknek a neve nagyon jól ismert, tehát bővítsük ezt a 30-as listát. Ez az egyik dolog, amit megtehetünk. És van még egy javaslatom, főképviselő asszony. Azt hiszem, végül szembesüljünk már a valósággal. Nincs olyan frontvonal, amit meg kell védenünk, tehát nem tehetjük ugyanazt, mint Líbiában. De legalábbis megpróbálhatunk elgondolkozni azon, hogy Szírián belül létrehozhatnánk-e egy biztonsági övezetet, egy demilitarizált övezetet Szíria területén magán. Ez nem csak kívánság, amit megfogalmazunk, Ankarában már dolgoznak ezen, és komoly gondolkodás folyik erről. Sőt, 91-ben Irakban ez ilyen, ilyesmi meg is született az USA támogatásával, annak érdekében, hogy védjék azokat az embereket, akik eh, Észak-Irakban éltek meg kell tennünk szerintem. Vagy pedig tovább fogjuk nézni azt, ami történik, egyre több gyilkosságot, vagy pedig megpróbálunk tenni valamit. Javaslatom tehát az, hagyjuk már abba ezt a várakozást, hogy várjunk az egyhangú döntésekre, mert ez nem lesz meg az ensz vállaljunk vezető szerepet és kezdeményezzünk végre. Köszönöm szépen! Elnök úr, elnök úr, hat hónappal az arab tavasz kezdete óta azt hiszem, elmondhatjuk, hogy Egyiptom nagy dicséretet érdemel, Mubarak ellen pert indítottak, és a hadsereg egyszerre visszafogott és bölcs megpróbálja kitölteni a kilakult vákumot. Az ECR reméli, hogy szeptemberben lesz egy olyan elnök, amely visszaállíthatja az ország rendes működését. Az arab világ, az arab ligát jelenti, ez magyarázza a címet. A muzulmán testvériség is a demokratikus pluralizmus mellett szól. Egyiptom megőrizte a béke megállapodást Izrael-el, ez alapvető az EIB-től, az EBRD-től érkezik pénzügyi segítség, és üdvözlöm Léri Eston kezdeményezését ezen a területen, mert kell próbálunk ennek az országnak a gazdaságát stabilizálni. Tunézia is jelentős előrelépést tett egy stabilabb jövő felé, azonban a szomszédos Líbiában tovább zajló lázangások ezt negatívan befolyásolják. A 1973-as ENSZ határozat kötelezni Kadafit, hogy adját a hatalmat. Mi a nyugaton nem hagyhatjuk félbe a munkát Líbiában, csak megsérült Kadafi, de hogyha így maradna hatalmon, az katasztrófa lenne, mert bosszút állna a saját népén és nyugati célpontokon is. Ebben a kontextben említeném Algériát. A tripoli rezsémet ellátja minden, ami szüksége van. Jemenben Ali Abdullah Saleh utódlásának a bizonytalansága erősíti a terrorizmust az országban. Ez most a probléma része, és nem a megoldás. Az elnök kéri tanekurat, hogy kicsit lassabban beszéljem Egy egész oldalt kell felolvasnom, hogy a tenök úr három perc alatt. Az elnök pedig felhívja a figyelmét, hogy így nem lehet fordítani. Tehát ők a probléma részét és nem a megoldás jelentik. Aztán itt van Szaudi-Arábia, Szaudi-Arábia, ahol ami befolyásolja a bahreini helyzetet. Bahreini helyzet szintén nagyon aggasztó, és az ellenzék síta, a hatalmon szuniták vannak. Szíriában az autokrata bászpárt hatalmát védik, és bátor, fegyvertelen tüntetőkre lőnek, ezek gyilkolák, gyilkolják meg. Irán és a Hezbollah Hamas támogatja ezeket a séta, sétákat. Szíriában különösen szörnyű, hogy milyen sok gyermeket, gyermek esett áldozatul, dzsihad harcosok csatlakoznak a tüntetőkhöz, de ezt nem használja fel ürügyül a rendszer arra, hogy miért gyilkol meg ártatlan tüntetőket, az iraki menekülteket és keresztényeket is üldöznek. Üdvözlöm a marokkói alkotmányos reformot, hogy csökkentették, korlátozták a király hatalmát, de a Nyugat-Szaharában is talán a függetlenségre vonatkozó referendumot meg kellene tartani. A Szudán, ugye Kartum is tagja az Arab Ligának, és ez Afrika, Dél-Szudán, Afrika legújabb állama, amely szintén megérdemli a figyelmet Európától. Szeretném megköszönni a főképviselőasszonynak és munkatársainak a kiváló munkát, hogy támogatják az arab tavaszt, és segítik stabilizálni az EU déli szomszédsági politikáját. Flotrasz kolosszális energi, energiával próbálják meg a népek az elnyomó hatalmat megdönteni. És nagy, persze nagyon sok előítélet is a felszére kerül az arab világgal kapcsolatban. Nagyon sok el kell ítélni az erőszakot, segíteni kell a változást, a reformokat, és az emberi, a politikai és gazdasági következtetéseket végig kell gondolni, csökkenteni kell az ellenforradalom esélyét, a destabilizáció esélyét, és partneri segítséget nyújtani, kölcsönös segítséget, olyan partnerekkel együttműködni, amelyek, akik elszámoltathatók az emberek, a nép felé. Bashar el-Assad nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy valóban olyan folyamatot indíthat el, képes eldönteni, elindítani, amely valóban a reformer valóban demokratikus. Én ezt nem hiszem. Ezért neki el kell hagynia a hatalmat. Ha csak nincs egy olyan többség Szíriában, amely eh, elfogadja és legitimnek tartja azt az erőszakot, amelyet az elnyomó rendszer a eh, lázongó néppel szemben alkalmaz, de én ezt nem gondolom, hogy ez, eh, ez így lenne. Azt gondolom, hogy nem nem tudtuk még az összes diplomáciai segítséget kihasználni. Törökország nagyon nagy segítségünkre lehet, hogy meggyőzze például Oroszországot, Kínát és Brazíliát abban, hogy ők is álljanak föl a segítő országok között. És konkrét javaslatokat kell nyújtani a menekülteknek, eh, ahelyett, eh, hogy az aki kommunitért eh, kérdőjeleznék meg egyes országok Európán belül. Olyan mechanizmusra van szükség, amely a civil társadalmat támogatja, lehetővé teszik nekik a gyülekezést, biztosítják az Európai Unió és jövőbeni partnerei közötti együttműködést. Olyan partnerekre, ahogy már mondtam, akik elszámoltathatók a nép felé, és a demokráciát valósítják meg. Ashton asszony nagyon jól értékelte a helyzetet. Azt mondta, hogy az, kül, az európai külpolitika tesztje a, a szomszédos országokban dől majd el, és ebben teljesen igaza volt. Nagyon sok félelmünk van a helyzettel kapcsolatban. A jelenlegi helyzetben az Európai Unió a, a világ új arcával néz szembe. Köszönöm. Matthias asszony következik. Yes. Ashton asszony, azzal kezdeném, hogy világos, hogy folytatnunk kell a demokratikus forradalmak támogatását az érintett országokban. Nincs túl sok időm, úgyhogy csak néhány vázlatpontban vázolnám fel a véleményemet. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy milyen feltételei vannak a tárgyalásoknak a demokratikus átmenet tekintetében. Ezt az országok népeinek kell biztosítaniuk és kötelezettségvállalásunkat Jemennel és Bahreinnel szemben is érvényesítenünk kell. Ezeknek az országoknak nem a belpolitikájába kell beavatkoznunk, hanem ö, megoldásokat kell felmutatnunk. Ezt azért mondom, mert ö, el kell kerülnünk ö, azt, hogy még egyszer megtörténjen az, ami Líbiában. Az ENSZ olyan határozatokat hozott, amelyek nem végrehajthatóak. Ez a hallgatás nagyon sok kárt okoz Líbiában, éppen ezért nem tudom támogatni a ma bemutatott állásfoglalást. Köszönöm szépen, Belder úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az 50-es években az alapító atyák, Dávid Ben Gurion, Izrael alapító atya, azt gondolta, hogy ha Egyiptomban rendszerváltozás lesz, ez megnyitja az utat a béke felé. És a Nasser rezsim és az új katonai hatalom a régióban még inkább Izrael ellenes lett, mint a korábbi királyság sok politikus fér attól, hogy az arab tavasz után most már egy történelmi párhuzamot láthatunk majd az 50-es évek és a napjaink között. A muzulmán testvériség meg fog erősödni, és az zsidó állam minden törekvését meg fogják akadályozni. Az egyiptomi rendszerváltozás tehát pozitív ugyan az arab világ számára, de csak ez egyik oldala az, ér, az érmének. Elvaradei, Armán Musza, az, egy, az izraeli megfigyelők szerint nem igazán törekednek arra, hogy Kairó és Jeruzsálem közötti kapcsolatokat tovább erősítsék. Az iráni iszlám republikus hasonlót akarnak sokan kiépíteni eh, Egyiptomban, és az egész világon azt eh, ezt látjuk. Főképviselőasszony, az Európai Unió hogyan tudja ezt a folyamatot megakadályozni együtt az Amerikai Egyesült Államokkal? Köszönöm szépen. Mölcer úr a következő. Elnök úr, sok arab ország számára nem lehet már visszatérni a régi állapotokhoz, de hogy hova vezet ez az út, az még bizonytalan sokan reménykednek abban, elsősorban e, Jemenben, hogy a különböző népcsoportok végre elkezdenek tárgyalni egymással. Az öbölmegyi együttműködési tanács véleménye szerint azonban nem fog semmi igazából változni a rendszerben, és még ha meg is bukik egy ilyen diktatórikus rendszer, ez sem garancia arra, hogy demokratikus erők kerülnek hatalomra. Általában az arab tavasszal kapcsolatos eufória, eufóriát Egyiptomban és Tunéziában a kiúzanodás követte, ugyanis nagyon visszaesett a gazdaság, és a régi rendszer bizony visszacsap visszaüt. Az arab tiltakozások többi országban elsősorban erőszakba torkoltak. Ezzel együtt azonban Szíriában történteknek stratégiai jelentőségük van. Hogyha sikerül le, megállítani az iráni blokkot, ez jelzés lenne, és most már végre a nyugat visszavonja diplomatáit, és Assad lelépését követeli új, még akkor is a demokratikusak ezek az átalakulások az arab világban, bevándorlók újabb tömegére kell számítanunk, és ezzel problémák fognak majd együtt jönni, fel kell készülnünk, hogy ezeket meg tudjuk oldani. Köszönöm szépen, ezzel a frakciók nevében szólók listájának végére értük, és a brazil eh, parlament eh, elnökét eh, szeretném ismét üdvözölni, aki a karzaton foglal helyet, valamint a Parlament Védelmi Bizottságának elnökét. Az első közös EU-Brazil